Bien, mes chers collègues, nous reprenons notre... Kedves kollégák, folytatnánk a munkát. Üdvözlöm Lewandowski biztost, aki azzal tisztelt meg minket, hogy részt vesz, részt vesz a délutáni ülésen. A költségvetési főigazgatóval és más munkatársaival együtt. A Költségvetési Bizottság nevében nagyon boldog új évet kívánok nekik, és nagy örömömre szolgál, hogy itt vannak velünk ennek a fontos ügynek a megtárgyalása alkalmából. A következő több éves pénzügyi keret tárgyalásában is részt vesznek. Mielőtt megadnám a szót a biztos úrnak, szintén szeretném üdvözölni az econ bizottság tehát a Pánafrikai Parlament gazdasági bizottságának tagjait. Örömünkre szolgál, hogy itt vannak, és nagyon jó, hogy itt eszmét cserélhetünk, és megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat. Tisztelt biztos úr! Ma délelőtt hosszas eszmecserét folytattunk a Költségvetési Bizottságban a költségvetési kilátásokról és a 2013-as költségvetés előkészítéséről. A Költségvetési Bizottság úgy döntött, hogy a parlamentnek azt javasolja, hogy néhány héten belül fogadjon el általános iránymutatásokat a 2013-as költségvetésre vonatkozóan, és a tárgyalások előkészítését is kezdje meg a következő több éves pénzügyi keretre. A legutóbbi Strasburgi plenáris ülésen részt vett a több éves pénzügyi keretet tárgyaló delegáció is, és ennek az eszmecserének a során úgy döntöttünk, hogy számunkra érdemes lenne önt meghallgatni és eszmét cserélni önnel. Köszönjük, hogy eljött, és úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb lenne, ha azonnal megadnám önnek a szót, és megkérném, hogy mondja el a véleményét ebben a témában. Tessék, biztos úr! Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm a meghívást, és jó napot kívánok mindenkinek! Persze azt kellene mondani, hogy jó költségvetést és 2012-re és az új évre. Ez nagyon fontos, hogy ide tudok jönni önökhöz 2012 elején, hogy a találkozás a sorra kerül, az különösen fontos, hiszen a 2012-es év az európai finanszírozás és az európai költségvetés meghatározó éve lehet. Másrészt viszont a tanácsban ez az év pénteken egy nagyon fontos vitával kezdődik, az úgynevezett top-down, fentről lefele megközelítés, amely a, az általános, illetve az összköltés szint, amelyet a bizottság meghatároz. Pénteken kerül erre a vitára sor, így ez egy plusz ok arra, hogy itt legyek és beszéljek önökkel. Nincsenek illúzióim. Pénteken, e hét pénteken tehát azt fogjuk hallani, hogy a bizottság javaslata túlzott, vagy diplomatikusabban kifejezve túl ambíciózus. Ezt már most hallani. És ez is lesz ott, ami elhangzik pénteken, nincsenek illúzióim. Mégis azt kérem önöktől, hogy mélye, mélységeiben próbáljuk megbeszélni, hogy mi az a túlambiciózus, reális, vagy a szükségesnél kevésbé reális, a jelen európai fej- körülmények között. A javaslat alapjait tekintve talán látjuk, hogy mennyire ismerjük a fentről lefele megközelítést, hiszen ez a bizottsági megközelítés. Ez egy bizottsági mm, módszer a jelenlegi európai mm, légkör visszatükrözésére. Ezzel próbáljuk megvédeni a, nem csak az inflációs kiigazítással, 2013-ra is a mostani szinteket. Az Európai Unió új kötelezettségei mentén, amelyeket a Lisszaboni szerződés határoz meg. A Lisszaboni szerződése több és nem kevesebb Európát akartunk. Ez az első pillére a pénzügyi architektúrának, tehát ez a fentről lefele való megközelítés. A második elem, a második pillér, hogy befagyasztunk két fő költési blokkot, a mezőgazdaságot és a kohéziós részt. Azt, hogy a költségvetés több mint 70%-át befagyasztjuk, jelentős megtakarításokat szabadítunk fel, amelyekkel új tevékenységeket, új intézkedéseket indíthatunk el, remélhetőleg az önök támogatásával hiszen a határon átnyúló oktatás, mobilitás szerepel ezek között a transzeurópai energia közlekedési száll, hálózatok és az Európai Unió külügyi kötelezettségei. Gyakorlatilag és tiszte, a gyakorlatban és tisztességes formában meg, akár ambiciózus, akár nem, meg kellene találnunk a referenciapontokat. Az abszolút számok nem alkalmasak erre, hiszen ezek 10-30 év távlatában jelentés kiürese, kiüresedett jelentéssel bírnak csak. Többször beszéltünk már erről a kérdésről. A referencia pont az európai költségvetés nemzeti költségvetésekhez való ö, viszonyított alakítása. Hiszen évtizedeken keresztül a fiskális bővülés volt nemzeti szinten, és korlátozások a bővítés ellenére, az új kötelezettségvállalások ellenére az európai szinten. 2011-ig az a nemzeti költségvetések átlagos költése 62%-os volt, most pedig a 2011-es adatokkal együtt 42%-nál is kevesebb. Ez egy nagy különbség. És ez pont egy viszonyítási alap, egy referencia pont. A második fontos viszonyítási alap a reális, ambiciózus megválaszolására az a hosszú távú trendek kérdése. A hosszú távú trendek versus bruttó nemzeti termék. A az európai költségvetés értéke 2020-ra a bruttó nemzeti e, termékhez 0,94% kell, hogy legyen. A következő e, időszak átlaga 1%. Ezért rendkívül fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy 90-93-99 e, között ez 1,18% volt. Tehát a a GNI-nak az 1,14%-a, és 2000 10-14 között, 13 között 0,63 százalék. Tehát 99 és 2020 között az európai költségvetés átlagos értéke a GNI-hoz viszonyítva a 20%-kal csökkent. 20%-kal az új kötelezettségvállalások és az új Európa ellenére ezek tehát az új viszonyítási alapok, amelyekből arra következtethetünk, hogy válaszunk nem lehet más, csak az, hogy eldöntjük, hogy stabilizáljuk a, a következő időszakot. Ebben figyelembe kell vegyük azt is, hogy milyen megtakarítási, megszorítási intézkedések vannak, és milyen konszolidációs törekvések nemzeti szinten is. Európa növekedése, Európa potenciális növekedését nem lehet költségvetési értelemben 2014-2020 között tükrözni. Azt kérem önöktől, hogy találjanak ilyen ex ante pénzügyi fegyelemre vonatkozó egyéb példát, ami 7 évig tart 2020-ig, tehát országos szinte, vegyenek erre példát az úgynevezett Schuldenbremse, tehát az adófékek, amelyeket a fiskális csomag keretében is tárgyalunk, azok sem korlátozzák a nemzeti költségvetési politikákat. Önmagunkra vállalt korlátozásként az európai szinten ezt bevezettük, de nem veszik át az európai, a nemzeti szinten. A nemzeti költségvetések szintjén tehát éppen ezért ezt kellene viszonyítási alapnak venni, bár egészen más jellegű. A multinacionális kérdés ez, hiszen több nemzetet érint, és hosszú távú választásokat kell, eh, kérdéseket kell eldöntenünk Európa számára. Az európai folyamatos pénzügyi válság következtében azt a paradoxont látjuk, hogy a jelenlegi válság 2007-14 gondolata optimista légkörben született, a mostani eh, terveket, eh, tehát a következő időszakra vonatkozó terveket most válság közepette kell meghozzuk. A, a, az igények és kifizetések Európában most éppen ezért más eh, formában jelenek meg. Még mindig egy az egyeztetés folyik, és ez nagyon fontos is a, az együttműködés módszertana számára a jövőbeni éves költségvetések meghatározásához is fontos lesz de 2011. decemberét követően a visszatérítési igények néhány, a néhány milliárdos várakozásokkal ellentétben 15 milliárdos visszaigénés volt. Három hét alatt decemberben ilyen mértékben adták be a az igényeket. Természetesen a Költségvetési Bizottság előtt nem lehet eh, panaszkodni ilyen dolgok miatt, mert ez eh, nem túl kirívó, de mégis óriási tanulság. Azt mondtuk, hogy 4-5 milliárdot lehetne kifizetni időben, ha lennének hozzá elhatárolások, eh, források, de nincsenek. Az új évet tehát a ki nem fizetett kifizetések felhalmozásával, azaz deficiten indítjuk. Adósságot halmoztunk fel 2011-ről. Nagyon fontos tanulság ez. Arra vonatkozóan, hogy mit jelent Európa hosszú távú perspektívája számára változó környezetben. Az optimista Európa által meghatározott pénzügyi időszak végén járunk, és a következő a lengyel elnökség bemelegítési időszakát követően most valóban elindulnak már a, az igazi tárgyalások a hosszú távról. Nem tételezhetjük fel azt, hogy 2020-ban is válságban lesz Európa. Ez az öngyilkos kitekintés lenne Európa jövőjébe. És van még egy különbség, amit muszáj megemlítsek, az az európai költségvetés beruházási jellege. Nagyon sokat tárgyaltunk erről az Európai Parlamentben is, nem, nem szükséges erre visszatérni. Korunk Európájának nem csak fiskális megszilárdításra, hanem állami beruházásokra is szükséges van. szüksége van. Őszintén hiszek abban, hogy a beruházások Európai Uniós szinten, az Európai Unió költségvetésből plusz a makroökonomiai fegyelem és a makrogazdasági feltételek megfelelő politikai e, vegyületet, összetételt alkotnak Európának. Így lehet visszatérni a növekedés és a munkahelyteremtés útjára. Ez az európai költség, az európai hosszabb távú kitekintés meghozatalának körülménye. 2020-ig tehát ilyen körülmények, ilyen háttérrel kell meghatároznunk a feltételeket. A mostani bruttó nemzeti A bruttó nemzeti bevétel, a GNI tehát ugyan stabil, de mégis továbbra is stabil beruházási lehetőségekért kell küzdenünk Európában egész 2020 végéig. Nem várom el azt, hogy egységes hangokat halljak, de az tény és való, hogy fogadjuk el, hogy nagyon mély megszorításokra van szükség, sokkal mélyebbekre és csökkentésekre, mint a nemzeti szinten, de ott is. A jelenlegi Európa által meghozandó megszorítások fájdalmasabbak lesznek, mint a nemzeti szintűek, és nehezebb talán elfogadni is. De meg kell állapodjunk abban, hogy hogyan lehetne mégis úgy ezt elfogadni, hogy a költségvetés egyensúlyát ne borítsuk fel. Ez nem egy olyan kérdés, hogy mint egy keleti bazárban, hogy aki a legtöbbet ad egy szőnyegért, az viheti. Nem, nem így kell megközelítenünk a következő költségvetést, hanem meg kell tudnunk védeni érvekkel. Ez az oka annak, hogy a megszorításokkal szemben, igen, erősen, egyre erősebben halljuk azt is, hogy szükség van arra, hogy újra megerősítsük Európát. Ez pedig az utolsó elem is, amiről beszélni szeretnék. Nagyra értékeljük a parlament viszonyítás, EP viszonyítási alapjait, referencia pontjait, amiket a javaslatunkkal kapcsolatban felholtak, amelyet a Sureszakbizottság is benyújtott. Nagyon örülünk annak, hogy igen, erősen hangsúlyozzák a saját források eh, helyet eh, helyzetét, amit eh, nem csak a szerződésben lehet meghatározni, hanem ennek igen észszerű formában a költségvetés volumenéhez, struktúrájához is kapcsolódnia kell, hiszen ezek az elemek is fontosak. De valós tárgyalásokat várunk. Nagyon drága az idő, valóban szorít az idő, hogyha el akarjuk még a programokat indítani 2013-ra. De el kell, hogy kerüljük a külön megállapodásokat. Csak így lehet az európai költségvetés általános egyensúlyát fenntartani. Hadd ígérjem meg a következőt. Szilárdan kiállok a javaslatunk mögött, a tanácsa szemben pénteken, de szükség van ehhez arra, hogy nagyon erősen támogassuk, és nem gyengítsük Európát. Erősítsük az uniót. Ezt csak úgy tehetjük, ha az Európai Parlamenttel együtt hangosan és erősen védjük ezt. Megköszönöm a figyelmüket. Merci, monsieur le commissaire et cher Köszönjük, biztos úr, kedves Janusz, Hallotta, hogy a Költségvetési Bizottság tagjai hogyan reagáltak az ön beszámolójára spontán. Láthatja, hogy kedvező volt a fogadtatása. Most átadnám a szót az előadónknak, Reimer Bőgének. Reimer, szeretnél hozzászólni? Akkor parancsolj. Reimer. Köszönöm szépen kifejezetten üdvözlöm, hogy a biztos itt az első briefing előtt, mármint a Dán elnökséggel folytatott tárgyalásunk előtt már egy felhívást is intézett hozzánk a parlamenthez. Hiszen most kezdjük a munkánkat, most kell ezekről hallanunk és beszélnünk. Pillanatnyilag semmi okunk eltérni attól, ami a Súre jelentés alapján a mandátumunk. Garriga jelentésből ezt visszük magunkkal. Tehát nagyon jó okok szólnak mellette, hogy ragaszkodjunk ehhez, mint tárgyalási pozíciónkhoz. Természetesen az elkövetkezendő hónapokban az lesz a lényeges, és itt a Dán elnökség realizmusára és pragmatizmusára hivatkozom, hát regionális szomszédként talán mondhatnám ezt, bizakodom, hogy tényleg hatékony, párhuzamos megbeszélések és tárgyalások zajlanak majd a parlamenttel. Te, hogy ha itt a tárgyalási doboz elején, amit július végén terjesztenek a tanács elé. Tehát, hogyha a pénzügyminiszterek valamikor májusban foglalkoznak vele, akkor hangot adok annak az elvárásomnak, hogy ez előtt egy ugyanilyen intenzív párbeszédet folytatunk majd a tanácssal. Hiszen különben a parlamentet kirekeztik a lehetséges megállapodásban való részvételből. Szerintem még egyszer ki kell jelentenünk a múlt tapasztalatai alapján, hogy a parlament és a szakbizottságok is égnek a vágytól, hogy jogalkotási javaslatait feldolgozzák és tárgyaljanak. Hiszen semmiről nem állapodunk meg, amiben korábban nem egyeztettünk, és természetesen a minőség a határidőnél fontosabb. De szerintem a parlament jól teszi, és ezt jelezhetjük is, hogy gyors, intenzív tárgyalásokban vagyunk érdekeltek. Azonban ehhez szükség van a párhuzamosságra. Hiszen a végén csak igent vagy nemet mondhatunk a tanács javaslatára. Most egy kicsit tudatosan provokálom a bizottságot a felhívás következtében. Kedves Lewandowski biztos, az Európai Parlament legutóbbi tárgyaló főnöke Janus Lewandowski volt és 2016-ban a brit elnökség levonta következtetéseit, utána az első körben Luxemburg csődöt mondott, mert nem volt a tanácsban megfelelő többség, ezután a bizottság minket szorított rá arra, hogy a tanács döntéseit elfogadjuk, amelyeket legbölcsebb óráiban kiötlött. Ennek az összes mellékhatásával együtt. Tehát, hogyha most halljuk ezt a felhívást, akkor azt várom el a brüsszeli bizottságtól, az egyes biztosoktól, az elnökségtől, hogy a felhívás alapján dolgozzanak szorgalmasan. És amikor a tanács azt hiszi, hogy egy ö, silány minőségű ajánlatot tehet nekünk, tehát ez egy olyan ajánlat lenne, amely a szerződéses minimum alá menne, amennyiben nem állapodunk meg. Remélem, hogy a bizottság a parlament mellett fog állni, és megkér minket, hogy utasítsuk el. Ne menjetek bele. Jó lenne, hogyha egy bizonyos határidőn belül kijelentenénk, hogy a szerződéses minimum alá sehogyan sem leszünk hajlandó menni. És nem is tárgyalunk erről. Csak akkor érvényes a bizottság felhívása. Én pedig eh, bízom a bizottság álhatatosságában. Így megvan az esélyünk, hogy eh, a tárgyalási pozícióinkat érvényre juttassuk. Köszönöm. Merci, Reimer. Köszönjük, Reimer. Iváló Kálfiné a szó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, én csak szeretném megköszönni önnek ezt a beszámolót, és két dolgot szeretnék hozzáfűzni ahhoz, amit Reimer az imént elmondott. Egyébként teljes mértékben támogatva mondani valóját. Először is a fentről lefelé, lentről felfelé irányuló intézkedéseket a tanácsban. Tehát ezeket illetően és hogy az általános ügyek tanácsa miről is fog most beszélni, általános számadatokról, általános tényekről. Nem tudjuk megakadályozni a tanácsot abban, hogy a saját megközelítésüket fogadják el. De számunkra nem elfogadhatóak az olyan érvek, amelyek előre megalkotott korlátozásokon alapulnak. Ezért mi egyetértünk a bizottsággal ebben a témában. Amikor nem pénzügyi kérdésekről beszélünk, akkor a bizottság javaslatait vegyük alapul, és ne legyenek előfeltételeink azzal kapcsolatban, amit a, a tanács gondol. Ezt nagyon fontosnak tartom. Másodszor is támogatnám A törvényhozási és nem pénzügyi javaslatokkal kapcsolatos előzetes megbeszéléseket nemrég tartottunk egy találkozót ezzel kapcsolatban a parlamentben, és a lehető legaktívabb tárgyaló feleket fogjuk kiválasztani mindegyik bizottságból, annak érdekében, hogy amit csak lehet, azt véglegesítsük a nem pénzügyi jellegű javaslatokkal kapcsolatban. El kell kezdenünk megvitatni az intézményközi megállapodást, és ez nagy részben múlik a bizottságon és az önök javaslatán. Már egy ideje tárgyalunk erről, és szeretném, hogyha önök is folytatnának valami előzetes megbeszélést, csak hogy később ne okozom meglepetést önöknek a másik javaslata. Tehát jó lenne előre tisztázni az előzetes álláspontokat. Végül pedig valami, amiről ma délelőtt már beszéltünk a bizottság nagyon sokat segíthet nekünk a saját forrásokkal kapcsolatban. Először is a parlament határozott álláspontja az, hogy ezt nem lehet elválasztani a többéves pénzügyi kerettől, és ezt a bizottságnak is egyértelműen ki kell nyilvánítania. De még várjuk a bizottságtól a pontos számításokat, és jó lenne, hogyha nem ideológiai vitát folytatnánk, ahogy ezt Tám úr is mondta, hanem konkrét számadatok alapján tudnánk vitatkozni. Természetes, hogy felmerülnek bizonyos aggályok a bizottságban, de mégis hálásak lennénk, hogyha konkrét számításokat tudnának bennünket ellátni a saját forrásokra vonatkozó javaslatukhoz kapcsolódóan. Ennek alapján fogjuk mi is kialakítani a javaslatunkat. És szeretném, hogyha más típusú forrásokról is tudnánk beszélni, természetesen nem az eljárás ezen szakaszában, de talán majd később. Végül pedig elmondanám, hogy teljesen nyitott eljárást kell folytatnunk. A tanácson belül van egy munkacsoport, amelyik éppen a többéves pénzügyi keretet készíti elő. Tehát teljesen megértem, hogy ezek a tárgyalások nem nyitottak mindenki számára, de valóban azt gondolom, azért is szólok a bizottság képviselőjéhez, mert önök vannak abban a helyzetben, hogy mi teljes mértékben nyitottak és átláthatóak vagyunk itt a parlamentben. Nekünk itt vannak a, a mindig jelen lehet a tanács képviselője is, és az elnökség képviselője is az üléseinken. És szeretnénk ismét információt kapni arról, hogy miről is tárgyalnak a tanácsban a saját döntéseink megalapozásaként. Köszönöm. Merci, euh, Ivalo. Köszönjük, Ivaló. A két társelőadó a saját forrásokkal kapcsolatban sajnos nem tud jelen lenni ma délután, de megkértek minket arra, hogy az, tegyük föl önnek, biztos úr, a következő kérdéseket. A bizottság mikor szándékozik bemutatni nekünk a jogi alapokra vonatkozó tervezetét a hozzáadott érték adóval kapcsolatban és ennek a az Európai Uniós költségvetésben betöltött szerepéről. Ez, ebben a témában a bizottság két konkrét elemet fektetett le elénk a saját forrásokkal kapcsolatban, a pénzügyi tranzakciós adót és a hozzáadott érték adó egy részét. És szeretnénk tudni egy valamit az ütemtervről is. Most pedig megadom a szót a hozzászólóknak. Salvador Ariga kérte a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni, és szeretnék gratulálni a biztos úr szavaihoz. Szilárd meggyőződést tükröznek ezek a szavak a tanácssal folytatott első tárgyalási kör előtt. Az ő hangja hallatszik a, a legerősebben, de a, az intézményközi megállapodásban a parlamentnek lesz a legerősebb véleménye. A tárgyaló partnereinknek megvan a felhatalmazásuk, és a bizottság álláspontján túlmutat az, amit ön most ránk kíván ruházni. Egy politikailag kiegyensúlyozott véleményről van szó az egyes frakciók és a szakbizottságok között, és azok a következtetések, amelyekre jutunk, különösen a számokkal kapcsolatban, nos, ezek olyan következtetések, amelyek mögött politikai támogatás is áll amelyeket a parlament tehát erősen támogat. Ami pedig a technikai kérdéseket illeti, ebben az Európai Bizottság feladata a döntés. Azt gondoljuk, hogy a, az ő szakértelmük erre tökéletesen megfelelő, és az új többéves pénzügyi keret alkalmazásával kapcsolatban is az övék a felelősség, de a nagy számokkal és százalékokkal kapcsolatban nekünk is megvan a véleményünk, és azt gondolom, hogy ez túlmutat az Európai Bizottságén. A bizottság javaslata rendkívül jól alkalmazkodik a valósághoz, és ez az a minimum, ami mindenképpen szükséges lesz. Ez az a pozíció, amelyet amelyhez képest a mi álláspontunk keményebb. Vagyis a tárgyalási keretünk a bizottság viszonylatában eléggé szűk. Ezért jó lenne, hogyha ön felülvizsgálná az Európai Parlament által benyújtott javaslatot, és mindután, mindezek után alakítaná ki azt a, azt a keretet, amelyben lefolytathatjuk a további vitákat. Önök is tudják, hogy mi támogatjuk azt, hogy ne hátráljunk meg a számokkal kapcsolatban. Nem költségcsökkentéseket szeretnénk, hanem egy megvalósítható költségvetést a következő évekre, és azt, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit vegyék figyelembe. Ehhez pedig a parlament javaslatából kell kiindulni. Ön úgy gondolja, hogy a, hogy a bizottság javaslata kell, hogy az alapja legyen mindennek. De úgy gondoljuk, hogy mind a ketten védjük a saját álláspontunkat. Köszönöm. Köszönjük, Salvador Grand Firm. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem sok kiegészítő megjegyzésem lenne, csak néhány azon kívül, amit eh, Reimer, Niváló és Salvador elmondtak, egyetértünk. Néhány dolgot mégis azért. Az egyik a számok és tények kapcsán. Emlékszünk arra a vitára, amikor tárgyaltunk a 2012-es költségvetésről, hogy mi voltak a végrehajtással kapcsolatos helyes számok. Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Ha a bizottság a tanácsnak bizonyos számokat bemutat, akkor nekünk is azt meg kell, hogy mutassa, hiszen ugyanazon az alapon tárgyalunk. Ez rettenetesen fontos. Ne legyen semmiféle zavar arról kapcsolatban, hogy mi a tény, mi az igaz. Tárgya, ugyanazon, ugyanolyan feltételekkel kell tudjunk tárgyalni. Nagyon fontos az is, hogy ha publikálják ezeket az adatokat, mondjuk nem minden, de például azokat, amelyeket a bevezetőjében is említett, ezek egy teljesen más képet adnak, mint amit az emberek igaznak hisznek. A nemzeti, ha a nemzeti képviselőknek, képvisel, parlamenti képviselőknek otthon azt mondom, hogy az EU 20 a csökkentette az európai GNI-t, akkor nem hinnének nekem. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő képet tudjunk alkotni, ez, ez az első dolog a számokkal, tényekkel kapcsolatban. A másik az időzítés kérdése egy picit érintette a bevezetőjében. Tudjuk, a Dán elnökség meghatározta a maga menetrendjét, aminek keretében e, tárgyalásokat, platformot akar a júniusi végleges e, tárgyalásokig megtartani. De tudjuk, hogy júniustól az év végéig terjedő hat hónap is nagyon rövid idő a jogalapokkal, nagyon nehéz elvi kérdésekkel kell foglalkoznunk, mint saját források, stb. és a számok. De elemzésre mégis szükség van. Nagyon fontos, hogy ne szorítson minket az idő, ne érezzük ezt. Használjuk ki a lehetőséget, és menjünk át a következő. Tehát nyugodtan menjünk át a következő évbe is, hogyha kell, az ön adminisztrációjának is fel kell készülnie 2014-re, hogy minden beinduljon, stb. stb. Én szerintem a legfontosabb az, hogy jól csináljuk, nem az a lényeg, hogy gyorsan legyen meg. Ebben egyet kell, hogy értsünk szerintem. Az utolsó dolog pedig az, hogy mindannyian tudjuk, mint beszéltünk is róla, hogy vannak ágazati kérdések, kohézió, mezőgazdaság, a gazdasági adatokról kell tárgyalni, ez az általános szint, a problémákról, a megvalósítással kapcsolatos problémákról, de van néhány horizontális, elvi kérdés is. Erről is beszélni kell. És remélem, hogy a bizottság valóban jól előkészíti ezt. Olyasmire, mint a rugalmasság, Erről nagyon sokat tárgyaltunk már. Van-e új módja, tehát fel lehet-e valamilyen új fo- felfogáson fogni ezt? Rainer Bőge beszélt sokat arról, meg gondolkoz is, hogy, hogy van-e a, a rugalmasságnak más megközelítése, kérdése, és a Sura jelentésben is beszéltünk erről. Nem lehetne bizonyos új elemeket letenni az asztalra, amivel megoldjuk, vagy feloldjuk a múlt zsákutcába jutott pozícióit melyek azok az elemek, amelyek a költségvetésből kívülről beemelhetők a költségvetésre. Az Európai Fejlesztési Alapról már évtizedek óta például tárgyalunk, de lehet, hogy más is van. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy egyre több forrást kiengedjünk az európai költségvetésből az EU-n kívülre? új pénzügyi eszközöket is kell találni arra, hogy a fontos dolgokat megoldhassuk, elvégezhessük, bár azok nincsenek benne a költségvetésben, vagy nem lehetnek benne a költségvetésben. Tehát ezt, ezért mondom, hogy horizontális elvi kérdésekről is beszélnünk kell, nem csak az általános adatokról és az ágazati kérdésekről. Ezt is kérem tulajdonképpen. Köszönöm. Merci. Köszönjük, Karl Aglund. Thank you, Mr. President, thank you. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött ide, hogy megvitassa velünk ezt a nagyon fontos témát. Néhány megérzésem lenne ahhoz, amit a kollégák mondtak. Jó látni azt, hogy a parlament nagy vonalakban egyetért. Tehát széles többség áll a parlament tárgyalási pozíciója mögött. Ez nem így van a tanácsban, ahol a különböző országokból nagyon különböző jelzések jönnek. Tehát nagyon összetettek lesznek a tárgyalások a tanács jellege miatt is. És ezt tudjuk. Egyidejűleg emlékeztetnem kell, és szeretnék arra, hogy a jó sur jelentés ellen, hiszen a sur jelentés nem pont az lett, amit szerettünk volna korábban, hiszen sokkal jobban hangsúlyozhattuk volna azt, hogy a költségeket, a kiadásokat olyan irányba visszük el, amelyek a növekedést célozzák meg. Tehát olyan területekre csoportosítjuk át, ahol növekedés várható. Tehát igazából ez lett volna a tárgyalási alapunk, de ez annyira nem került kidomborításra. A bizottságban Látjuk ennek a szellemét, és a jelenlegi gazdasági helyzetben rá is kényszerülünk. Tehát mindenképpen meg kell vizsgálnunk a jelenlegi kiadásokat, hogy esetleg át tudunk csoportosítani bizonyos összegeket, különben nagyon nehéz lesz a költségvetés, hogy mindent lefedjünk. ismét a ralok problémájára is átvezet engem. Lehet, hogy kicsit később beszélünk erről, tehát a ralok állandó előadója, és kifejezte, és mindig nagyon örülünk, hogyha eljön, hiszen eh, megfelelő nyílt vitára van szükségünk a jelenlegi kiadásokról, a kiadások jellegéről, helyzetéről, hiszen ez mutatja meg, eh, hogy eh, hol tudunk takarékoskodni a nem elköltött összegekkel. Ez pedig eh, a ralok most már eh, az EU költségvetésének két évét érintik. Ez eh, nagyon fontos a mi frakciónk számára. Nyilvánvaló, hogyha nemzeti politikusokkal beszélünk erről a problémáról, tehát ők nem igazán tudják, hogy miről van szó, tehát technikailag értik, de nem tudják, hogy politikailag miért szükséges ez, tehát itt pedagógusként is viselkednünk kell ebben a dologban. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy a bizottság minél hamarabb publikálja a számokat, a kalkulációit, hiszen ez sokkal könnyebb lesz akkor. És igazából nem feltétlenül növelhetők adóterhekkel a saját forrásokat. Tehát sokan úgy képzelik el a saját források növelését, hogy egyre több adót vetnek ki. Tehát ez fajta, ez is egyfajta megközelítés, de szerintem az adóterheket Európában már nem kellene emelni. Most a tranzakciós adó természetesen nagyon komolyan tárgyalunk a pénzügyi tranzakciós adóról, Ebben az esetben kérjük a bizottságot, hogy támogassa a parlamentet, hogyha nem vagyunk sikeresek, akkor tovább kell néznünk, hogy hogyan tudjuk finanszírozni az Európai Unió költségvetését. Hogyha őszintén szólunk, akkor ebben az időben nem tudjuk lefedni az összes kiadásunkat, és remélem, hogy a partner ebben az esetben a bizottság lesz. Durant. Köszönöm, kedves kollégám, Izabel Duran. Köszönöm, elnök úr, de én csak Aglundur gondolatait és másokét tudom ismételni. A par- az Európai Parlament is a Lisszaboni szerződésből indult ki, és hozzáadta ehhez az- a 2020-as stratégiát. Így alakult ki ez a gondolatmenet. 5%-kal szeretnénk növelni a 2013-as költségvetést, másképp mondva, nagy nehez, nehézségekkel állunk szemben, így aztán még nagyobb szükség lesz a saját forrásokra. Szeretném egyébként hozzátenni, hogy a saját források keretében éppen az a cél, hogy a nemzeti költségvetéseken spóroljunk. És ezt kérdeztem a két társadalmadótól, akik most már nem tudnak itt lenni, hogy szükségünk lenne számokra, konkrét adatokra, ugyanis hogyha szeretnénk valóban jobb együttműködést kialakítani a parlament és a bizottság között, és magunk mellé szeretnénk állítani a nemzeti parlamentet, akkor adatokra van szükség, amiket meg tudnak érteni, és így tudjuk megvédeni az álláspontunkat. Így tudjuk csökkenteni a nemzeti hozzájárulásokat, és csökkenteni a nemzeti költségvetésekre helyeződő nyomást. Tehát szeretnénk a lehető legkonkrétabb, legszámszerűbb adatokat kapni, hiszen a nemzeti parlamentek már más ügyekkel kapcsolatban is meglehetősen hanyagolva érzik magukat, megkerüljük őket. Az kell, hogy mellénk álljanak, ehhez viszont adatokra van szükség, hogy meg tudjuk nekik mutatni, hogy nekik is érdekük, hogy a parlamenttel és a bizottsággal együttműködjenek. És együtt múljuk felül ezeket a nehézségeket a tanácsban is. Köszönöm. Köszönjük, Isabel, Aftung úr. Thank you, Mr. President. Thank you. Uh, Köszönöm. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött, biztos úr. A hosszú távú víziókról beszélünk. Nem hallottam a vízióról. Itt megszorításokról beszél. Ezt minden évben halljuk. Azt is halljuk, hogy növekeznek a kiadások. A tanács az idén megszorításokat ígért, megtette a tanács, nem ön. Én egy tagállamot képviselek, és küzdök az állampolgáraimért remélem, hogy igazából a tagállamokban van reménység. Nem a tanácsnál, nem a bizottságnál. A nemzeti finanszírozásra igent mondok. A nemzeti szuverén finanszírozásra. Van a bizottságnál politikai akarat. Én a tanácsot fogom támogatni. És abban reménykedem, amit a tanács fog előterjeszteni az idén. Köszönöm. Merci, Monsieur Bokros. Köszönjük, Bokros úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy szerény hozzászólásom lenne, János. Egy, ha szabad, akkor egy taktikai tanács péntekre. Kérlek, ne azzal érvelj, hogy az Európai Uniós költségvetés maradhat úgy, ahogy van, vagy az inflációs rátával növelhető mert ez nem ment akkor sem, amikor a nemzeti költségvetéseket emelték. Ez azért nem jó érv, mert ellentmond a másik, igencsak álló helyedve helyén való érvednek, hogy egészen más az EU-s költségvetés, mint a nemzeti. Tehát miért kellene akkor párhuzamosan a nemzeti költségvetéshez hasonlóan alakítani? Ennek nem lenne értelme. Ha lehet, négy szerény elemet javasolnék az érveléshez, ami remélem logikus. Az egyik, hogy persze értjük, hogy nagyon rossz időket élünk Európában. Egész Európa recesszióban van, és nagyon sok országban szeretjük vagy sem, a neokenziánus felfogással ellentétben a költségvetések nem segítik a növekedést, mert nem üvegtető, hanem valós plafonja van ennek, ezeknek a lehetőségeknek, és ezt nem lehet áttörni. Az EU költségvetés, ahogy te is mondod, én is mondom, meg mások is, sokszor egészen más célját, struktúráját, nagyságát tekintve mindenben más, mint a nemzeti. Ennek költségeként az EU költségvetés túl kicsi ahhoz, hogy még jó időben is a növekedéshez hozzájárul, hogy még jó időben is, mint mondom, rossz időkben pedig, amikben most is élünk, csak a strukturális reformok, amelyek a versenyképességet javítják, csak ezek segítik a növekedést, ahogy Olaszországban, meg néhány más országban is most próbálják megvalósítani a miniszterelnökök. Következésképpen érvelhetünk, a következőképpen érvelhetünk az EU költségvetés mellett. Az EU költségvetés szerepe az, hogy azokat a strukturális változásokat támogassa, amelyek Európának a versenyképességét segítik. Következésképpen segíteni kell a strukturális reformokat, amelyeket a nemzeti szinten is meg lehet majd valósítani illetve amelyek a nemzeti szinten is megvalósíthatók. Az egyik legfontosabb probléma az ifjúsági munkanélküliség. Tudjuk, hogy több országban akár 50%-ot is elérheti az érintett korcsoportok körében. Az életen átartó tanulás, oktatás, határon átnyúló diákok migrációja, egy sor egyéb fontos terület. Nos, pont ezt támogatjuk, a versenyképességet nem pusztán EU szintjén, hanem globális szinten is ennek következtében pedig meg kell tudnunk bizonyos prioritásokat határozni, és ezzel kell érvelni, nem pedig a, az EU költségvetés ciklu, ciklikusságával vagy defluktuációjával. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönjük, kedves kolléga. Derek von. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt mondanék néhány szót a következő több éves pénzügyi keretről, elmondanám, hogy láttam egy bejegyzést a Twitteren, ami arról szól, hogy ön hogyan vesz részt ennek a pénzügyi keretnek a kialakításában, és az elmúlt 24 órában megjelent az a levél is, amelyet ön az európai intézményeknek küldött, ami 1,9%-kal növelni 2013-ban a költségvetést, 1%-kal csökkenteni az alkalmazottak számát egy év alatt, és 5%-kal a teljes költségvetési időszak alatt. Tehát egy év alatt 1%-kal, 5 év alatt pedig 5%-kal csökkenteni az alkalmazottak számát. A pénzügyi kilátásokat tekintve azt gondolom, hogy sokan értik, és talán még egyet is értenek azzal, amit ön mondott az európai költségvetéssel kapcsolatban, és abban, hogy a e, költségvetés fontos szerepet játszik a befektetésben, a munkahelyteremtésben és a növekedésben, de a múltban hallottuk már ezeket az érveket, különösen az elmúlt e, két évben, és e, ezzel nem jutottunk előrébb. Nézzük csak, hogy milyen eredményekre jutottunk a tanácsban. Milyen érvelést használhatna ön, vagy használhatnánk mi különösen egyes tagállamokkal szemben mit mondhatnánk nekik az Európai Unió költségvetésének előnyeivel kapcsolatban? Köszönjük, kedves kollégám, más nem kérte a szót, úgyhogy a magam részéről én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Először is köszönöm szépen eh, Janusnak, ahogy más kollégák is mondták, köszönjük az adatokat a költségvetéssel kapcsolatban. Eh, és eh, figyelembe vette Bokros kollégánk által javasolt előre látás követelményét is az adatokkal kapcsolatban, de ez mégiscsak egy megdöbbentő összehasonlítás. Az az igazság, hogy ha számításba vesszük, hogy mostanáig az európai költségvetés a szerződésekkel kapcsolatban a nemzeti hozzájárulásokból táplálkozott, tehát ez a költségvetés jelenleg áldozata a, a múltbeli rossz kezelésének, amelyet egyes nettó befizetők követtek el. Ebben a témában kifejeznénk meglepetésünket, hogy finoman fogalmazzunk, egyes szereplőkkel kapcsolatban, akik arrogánsak voltak, holott éppen ők kezelték rosszul az Európai Unió forrásait. Jelenleg ez a helyzet. És itt van két intézmény, amelyik kéz a kézben munkálkodik. Az ő feladatuk az, hogy ez az ügy, amikor a kormányfők elé kerül, tehát a tanácsban megvitatják, akkor ezek a kormányfők úgy kezeljék, mint kormányfők, nem pedig, mint költségvetési miniszterek. Ugyanis a két megelőző alkalommal a, az ön kontrolljáról beszélek itt, Janus, hiszen a, az utóbbi tárgyalásokon a parlamenten már ön is részt vett, Reimer bögével együtt. Tehát alapvetően a tanács tagjai úgy viselkedtek, mintha könyvelők lettek volna, tehát a költségvetés felügyelői. És nem jó, hogyha összekeverednek ezek a szerepek, vagyis a költségvetési miniszterek ne viselkedjenek úgy, mintha ők kormányfők lennének. Tehát figyelembe kell venniük a középtávú érdekeket is. észszerű szinten tartott finanszírozást kell támogatni, annak érdekében, hogy ismét versenyképesség, versenyképessé váljunk Európában, és azok az új hatáskörök, melyeket ők maguk ruháztak az Európai Unióra a Lisszaboni szerződés keretében. Tíz évig dolgoztunk a Lisszaboni szerződésen, amely új hatáskörökkel ruházza fel az Uniót. és ők azt, azt tervezik, hogy az elkövetkezendő tíz évben egyetlen eurót sem adnak ezekhez az új hatáskörökhöz? Lehet, hogy az Európai Uniónak kicsi a költségvetése, de igenis lehet jelentős makroökonomiai kihatása. És hogyha a pénzügyi tekintetben is a szubszidiaritást tartjuk szem előtt, és elérjük, hogy a 27-ek szintjén a value for money, vagyis hogy minden eurót maximalizálj, maximalizáljuk minden egyes euró közérdekre gyakorolt pozitív hatását, akkor azt valamennyi tagállamban el kell érni. Ezt a pedagógiai feladatot kell próbálnunk betölteni a tagállamok képviselőinek irányában. Jól látjuk azt is, hogy ezeken a tárgyalásokon három kulcsfontosságú pont van, három kitörési pont kínálkozik. Az első és legfontosabb az az új saját források problematikája. A parlament már a ciklus első napja óta szerette volna elérni, hogy még a kiadások meghatározása előtt megállapodjunk a forrásokról. A második a hitelesség. Számos kolléga beszélt már erről, biztos úr, ön is bizonyára emlékszik rá, hogy konkrét adatokra van szükség. December végén számos ilyen irányú kérelem érkezett. Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen ütemben tudják felvenni a támogatásokat a tagállamok, és elmondhatjuk, hogy sokan folyamatosan pénzt kérnek, de nem tudják jól elkölteni azt ezt a kérdést valóban szabályozni kellene. A harmadik kulcsfontosságú probléma pedig a rendelkezésünkre álló politikai kapacitás. Egy kicsi karcsúsítani kellene a költségvetéseket, hiszen ha a költségvetésünk olyan, hogy minden erőfeszítésünk ellenére nem a 2020-as stratégia irányába mutat, akkor a jelenlegi válságos környezetben kénytelenek leszünk a költségvetési erőfeszítéseinket a versenyképesség helyreállításának szolgálatába állítani. Hogyha van elég forrásunk arra, hogy elérjük a kritikus tömeget, akkor tudunk megfelelő mennyiségű összeget ki is helyezni. Kiadásaink 80%-át mostanáig a klasszikus szakpolitikákra szántuk. A két úgynevezett szent tehénre. Az egyik fontos kérdés, tehát a politikai akarat, hogy kicsit karcsúsítsuk ezt a költségvetést, annak érdekében, hogy új szakpolitikákat tudjunk támogatni, amelyek fontosabbá válhatnak, mint amilyenek ma. Ezt a kérdést már feltettük magunknak korábban is. Jelenleg azt gondolom, hogy ahogy korábban is mondtuk, az a feladatunk, hogy megállapodjunk arra, hogy hogyan tudunk együttműködni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Arra van szükség, hogy a bizottság adjon nekünk információkat azzal kapcsolatban, hogy mik lesznek a következményei mindennek az egyes nemzeti költségvetésekre, és hogy milyen saját forrásaink lesznek a bizottság ajánlásének megfelelően. Isabel Duran is szerette volna ezt megtudni, és ez nagyon is fontos, hiszen a, a nemzeti parlamentek és a költségvetésért felelős minisztereknek látniuk kell, hogy mik a konkrét előnyei a saját források rendszerének átalakításának hiszen ez a legfontosabb számukra. Az európai és a nemzeti költségvetések közötti összehasonlítás érdekes lenne, de nehéz ezeket összevetni. Azt kell összehasonlítani, ami összehasonlítható. A működési költségek sokkal alacsonyabbak az európai költségvetés esetében, mint a nemzeti költségvetések esetében kb. fele annyit költünk működésre, mint a nemzeti parlamentek. Az európai költségvetésben 6-7 százalékot képviselnek ezek az administratív kiadások. Egy olyan időszakban, amikor minden tagállamnak meg kell takarítania a nemzeti költségvetésének kiadási oldalát, akkor a gazdasági beavatkozás és befektetés költségvetésének tekintetében érdemes összevetni, hogy miközben növelést javaslunk, mérsékeltet ugyan, de mégiscsak növelést egyes költési kategóriákban, akkor egyáltalán nem vagyunk ellentmondásban azzal, amit ők tesznek a nemzeti költségvetéssel. Hiszen vannak olyan területek, ahol ők is megtartják vagy egyenesen növelik a kiadásokat. Azt gondolom, hogy hasznos lenne tehát egy ilyen összehasonlítást végezni. Biztos úr láthatja, hogy az ön hozzászólása számos megjegyzést és kérdést generált. Köszönöm a megjegyzéseket. Köszönöm. Köszönöm mindazt, amit a pénzügyi tervekkel kapcsolatban elmondtak. Ha lehet, akkor az Európai Parlament, mint olyan hagyományaira emlékeztetnék, amelyeket én magam is megtarta, megtapasztalhattam Jan Mulderrel együtt, amikor még a parlament érdekében tárgyaltunk közösen. Más volt akkor sok minden. Most sokkal hátrányosabb a környezet, a légkör, a kormányköziség erősödött, és Európa, európai szkepticizmus is erősödött. De hát az azért nem jelenti azt, hogy nem lenne szabad, hogy az optimizmusunkat is elvessük hosszú távra névze. De mégis a parlament részvételének bevonásának most már másfajta modellje van. Nem tudom, hogy a korai be, részvételnek a modellje mit jelent, de feltételezzük, reméljük, hogy ennek előnyei vannak. Először az, hogy először is megnézhetjük majd, hogy pénteken hogyan alakulnak a dolgok, valóban jelente előnyt ez a korai bevonás a tanácssal szemben. Valószínű az Európai Bizottság gott rá lehetne venni, erőltetni arra, hogy az őszinte bróker útján járva kiegyenlített javaslattal álljon elő de önök is tudják, vannak olyan álláspontok, amelyeket erősen lehet védeni, és vannak olyanok is, amelyeket tulajdonképpen az első körben már ki lehet hagyni. A bizottságnak a szerepe tehát az, hogy a költségvetés egyensúlyáért harcoljon, és a 2020-as Európáért a kihívások, amely az globális környezet kihívásaira is képes majd válaszolni. Oly sok megjegyzésben elhangzott, hosszú idő óta a saját források életben tartása, a költségvetés finanszírozásának lehetőségének megtartásában nagy segítség, és üdvözöljük hogy erős hangon szól a parlament, és nem engedi, hogy a tárgyalások pusztán arról szóljanak, hogy hogyan csökkentsünk. Nagyon fontos, hogy eh, a költségvetés mindkét oldaláról nyíltan tudjunk beszélni. Ebben hiszek. A Dán elnökség pénteken nem fog valószínűleg eh, következtetéseket levonni, egyszerűen csak kicsit, mintha tesztelni, hogy milyen, lég, milyen a légkör. És a delegációknak kell majd levonni a következtetéseket, következtetéseket és megnézni, hogy a volumenekkel, a mennyiségekkel kapcsolatban hogyan járjanak el a későbbiek során. De hát azt is meg kell nézni, hogy hogyan lehet megerősíteni új forrásokon keresztül a nemzeti hozzájárulások csökkentésével konszolidálni a közfinanszírozásokat a a megszorítások idején is. Ez nagyon fontos, nagyon sok dokumentumban eh, Düran asszony is említette, Lemeszer úr is, Lemesz úr is említette, Hartland úr. Meg kell, hogy mondjam azt is, hogy eh, még csak a pénzügyi tranzakciós adó megfelelő alapját teszteltük. És eh, ebből több mint 30 milliós bevétel szá, származhat. az áfa irányelvvel is hasonló mérték bevételre számíthatunk, de ez is mutatja, hogy milyen a légkör. az úr alatt szinte megszakadta, vagy összetört a szék, amikor először a saját forrásokról beszélt a bizottság előtt. Érezni lehetett, hogy milyen más volt a felfogás. A, a saját forrásokról egyszerűen most már más légkörben lehet beszélni, és ez nagyon érdekes változás. A német belpolitika is nyilvánvalóan hatást gyakorol erre, a liberálisok is hajlandók most már egyfajta szűkebb adózási típust elfogadni, tehát a saját források dinamikája úgy, tudom, úgy látható most, hogy sokkal eh, pozitívabb, nem csak arról van szó, hogy hogyan és mennyit költsünk. Salvador Gariga és mások eh, álláspontja egyértelmű, erre támaszkodni lehet. De tudják, nekem is nagyon fontos volt azt, arra vezessük hogy ne akarják a bizottsági javaslatot mással felváltani tárgyalás alapként. A, a, a nettó adó befizetőknél, a nettó befizetőknél ez természetesen még fontosabb. A Dán elnökség alapját, javaslatát kiegyensúlyozott alapként kellene a tárgyalásokhoz felfogni, és nem lenne, mege, nem lenne szabad megengedni, hogy a többi javaslatot többi javaslatra lecseréljük a bizottsági javaslatot. Nos, a 2012-es év tanulsága nagyon fontos. Hogyha bizalmatlanság van két közösségi intézmény között, akkor az egész dolog elveszett. Ennyit a megbízható számokról. Megjegyzem, hogy igen, megje, meglepet minket, hogy milyen jelentős mennyiségű visszaigénylési kérelem érkezett be. Görögország és más országok alacsonyabb finanszírozásával nyilvánvalóan sokkal könnyebb lenne mindezt teljesíteni a kohéziós projektekkel is, akkor, hogyha a kofinanszírozási igény kisebb lenne. Meg kell nézni, hogy milyen tényezők vannak e mögött, de ez a 15 milliárd karácsony előtt, mit mondjak, tulajdonképpen a 2012-es pénzügyi év problémáit is csak fokozta. A parlament álláspontja a költségvetésen kívüli kérdésekkel kapcsolatban nyilvánvalóan nagyon fontos, de ez nem egy árnyék költségvetés, nem egy szürke zóna, hanem minden olyan költségvetés, amely kívül esik a költségvetéssel, és tulajdonképpen ez tartalékok és a rugalmasság, ugyanolyan végrehajtási szabályok szerint kell, hogy meghatározása és elköltése kerüljön, nem pedig a többi alap szolidaritási alapjáként kell felfogni őket. Ugyanolyan szabályok, normák vonatkoznak rá. De hát ez egy nagyon nehéz kérdés a parlament hagyományos álláspontjával szemben. Úgy gondolom, hogyha ez bekerülne, akkor másfajta kiadásokat kiszorítana. Igazából ez most már semmi más, mint a költségvetés koherenciájának gyakorlati problémái. Úgy gondolom, Hártlund úr is, amikor a belső el áthelyezésről beszélt, a kiadások belső áthelyezéséről, új a versenyképességgel kapcsolatos kihívások érdekében. Nos, a költségvetési oldal valóban inkább alakítható, de E az európai fővárosokra hallgatva úgy látom, hogy nem ez a legkonzervatívabb felfogás. Még a, az erősen előretekintő országok számára sem fontos a mezőgazdaság kérdése. Rendszerint ez a helyzet. Nem engedhetjük meg éppen ezért a jelenlegi feltételek légkör miatt, hogy túl sok vesztese legyen ennek a helyzetnek. A 270 milliárd euró azt is jelenti, hogy az abszorpciós képességekkel is foglalkozni kell, hiszen ez óriási mennyiségű pénz a kifizetések és a kötelezettségvállalásokat egyaránt meg kell néznünk. Egyelőre még van, -e, van hiányosság az abszorciós képességgel kapcsolatban, és a pénzügyi terv meghatározása során ezt, erről sem szabad meghat, megfeledkeznünk. Ne, természetesen akkor, amikor a költségvetésre beszél, beszélünk, akkor nem szabad arra törekedni, hogy a spanyol viaszt feltaláljuk, hiszen a 2020-as stratégia már sok mindent tartalmaz, és meg is állapodtunk rengeteg lényeges elemről e dokumentumban. Mégis a költségvetések legláthatóbb formában a, közigazgat, a, a, az adminisztratív költségek csökkentésében jelentkeznek, 5,6%-os költségvetés csökkentést jelent ez. Több területen befagyasztás is van. Eddig befagyasztás volt, most már létszámcsökkentés is lesz, ugyanakkor viszont Horvátország felvétele van napirenden. Horvátországot a parlamentben és minden egyéb testületben képviselni kell, ez kötelezettség. És ez 22 millióba fog kerülni 2013-ban, júliustól. és mégsem kérünk több pénzt, hanem meg kell takarítsuk azt a pénzt, amibe Horvátország csatlakozása kerül. Úgyhogy nagyon sok mindent kell csinálni, de a végeredmény mégiscsak az, hogy az európai költségvetés dinamikája egész más, mint a nemzeti költségvetéseké. Bokros úr, aki megmentette Magyarországot a pénzügyi válságtól, vagy a válság idejében. Köszönöm szépen a tanácsait. Nem, nem tudunk megszabadulni attól, hogy a sztereotípiákkal szemben ne lépjünk fel. A kiadás 94%-a Brüsszelen kívülre kerül, és beruházási jellegű volt. Ettől más az európai költségvetés. A mi költségvetésünk dinamikája, és ez is sztereotípa, Stipia. Utána nagyon sok felelőtlen nemzeti szintű fiskális politika következik. Nagyobb Európát, több Európát akar mindenki, de egyre kisebb európai költségvetést, legalábbis az európai GNI tekintetében. De a tanácsát nagyon komolyan veszem, köszönöm, és ehhez kapcsolódnak a, a további megjegyzések is, hogy hogyan reklámozzuk Európát, hogyan kvázi, hogyan, mi a többletértéke az európai költségvetésnek. Inge Grösslertől is hallottam, ugyan ma nem szólalt hozzá, de korábban már mondta, hogy a minőség is számít. A minőség rendkívül fontos. Valóban, most paradigmaváltás van ez, és ez nem csak a megtakarításokat, megszorításokat jelenti. A munkahely teremtésnél mondhatni, hogy szerény még az előrelépés, de mégis az európai költségvetés jelentős mértékben eh, járult ehhez hozzá a, a fiskális konszolidáció kapcsán. A balti államokat nézzük, Bulgáriát, vagy más országokat. Olyan eh, transfereket kapnak, amely a GNI-nak 5-6 százalékát adja. Ennek van hatása a nemzeti gazdaságokra. Az az ország, amelyet leginkább ismerek, az, az ugyan sokkal kisebb transfert kapott, de mégis jelentős mértékben hozzájárult ez az ország dinamikájának erősítéséhez, a több mint 4%-os növekedés eléréséhez tavaly például. Persze kvantifikálhatjuk mindezt, de de mindez az igen jól felhasznált strukturális finanszírozásnak volt köszönhető. Igen, és van hatásunk az európai munkahelyekre. És remélhetőleg ez is egyfajta defenzíva lehet az európai stagnálással szemben. Köszönöm a kérdéseiket, megjegyzéseiket, tanácsaikat. Ez volt az első lépése az idei együttműködésünknek. Köszönjük, biztos úr, kedves janus, Azt gondolom, hogy nagyon jelentős volt számunkra ez az eszmecsere. A következő találkozó előestéjén. Holnap a parlament delegáció és az elnökség triója a bizottság jelenlétében fog találkozni. Mm, gyorsan elmondom a az ütemtervet. Két fontos és szokatlan találkozó lesz. A parlamentközi konferencia, ami február 27-én és 28-án lesz az európai szemeszter keretében, az Európai Parlament kezdeményezésére. Az Európai Bizottság gazdasági, pénzügyi és munkaügyi bizottsága is részt fog venni, és megtárgyalja a tagállamok és az Európai Unió költségvetését. Ez alkalmat ad számunkra, hogy a ma emlegetett pedagógiai küldetésünket teljesítsük. Lesz még egy intézményközi konferencia, vagyis ugyanezek a szereplők, és természetesen az Európai Bizottság és a tanács, tehát a tagállamok képviselő is részt fognak venni, március 22-én és 23-án. Ez a lengyel elnökség alatt tavaly október 20-án első alkalommal megszervezett találkozó folytatása, ezt már a Dán elnökség szervezi természetesen. E, itt is a e, kifizetési keretről fogunk beszélni. Köszönjük, e, János! Kedves kollégák, most áttérhetünk a napirendünk 15-ös pontjára. ami az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételéről szóló tervezet. A koordinátorok az ő bölcsességükben ezt a jelentést az ALDE csoporthoz utalták, aki e, Laja urat, az új alelnökünket választotta előadónak, tehát meg is adom neki a szót. És ismét élvezhetjük tehetsége és tapasztalata gyümölcseit. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a kollégáknak hogy a, és a frakciómnak, hogy kineveztek ide. Köszönöm szépen, hiszen a parlament egyik legnagyobb hatalommal rendelkező szakbizottságáról van szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy alelnökké választottak meg. Akik nem ismernek, mezőgazdasági szakértő vagyok elsősorban. Én a mezőgazdasági, az agrár költségvetést védtem, amikor a skót kormány a saját költségvetését védte, utána pedig a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban voltam, tehát van valamennyi tapasztalatom költségvetési dolgokban is. Most uh, itt szeretnék néhány megjegyzést tenni a bizottság javaslatához, ami a EU tisztviselőinek személy szabályzatát illeti, és az egyéb alkalmazottak alkalmazott feltételeit. Nem szerették most részletekbe bocsátkozni, de mindenképpen lesz megtakarítás, hiszen megtakarítási lehetőségek vannak az ágazatban 2020-ig. Tehát valószínűleg egy 5%-os személyzet csökkentés lesz ezen a téren. Ezen kívül a különféle fizetéseket, jutatásokat is ki fogjuk igazítani, ami a jelenlegi 55 esről 6%-os növekedésre mozog majd. Ezen kívül lehetővé tesszük azt, hogy 67 éves korukig dolgozzanak az alkalmazottak. Ezen kívül áttekintjük a ideiglenes munkatársaink helyzetét, és megpróbáljuk a kihelyezett ügynökségeinknél is elérni a megtakarítási céljainkat, tehát úgy, hogy sokkal hatékonyabban alkalmazzuk saját alkalmazottainkat. A kulcskérdés az, hogy a szakbizottság mennyire mélyen szeretne belemenni ebbe a dologba. A viták alapján én úgy értem, hogy a szakbizottság támogatja a bizottság javaslatait. Most szeretném megkérdezni, hogy szeretnénk-e politikailag követni a bizottság javaslatait, vagy vannak eltérő vélemények. De mindenképpen van egy-két kérdés, amit tisztázni kell a bizottság miért gondolta, hogy ezen a területen jobban lehet takarékosodni, mint más területeken, másodszorban. Itt konkrét részletekre is szükségünk van, hogy mely ügynökségeket, mely konkrét intézményeket, osztályokat érintenek a takarékossági intézkedések. A bizottság azt mondta, hogy ezek a javaslatok a bizonyos projekteket nem veszélyeztetnek, tehát ezt nagyon nehéz 2020-ig előtekinteni. Ezen kívül a több éves pénzügyi keretről történő megalapodás előtt szeretnénk ebben a kérdésben dűlőre jutni. Megvannak a javaslataink a bizottságtól ebben a tekintetben is, nem tudom, hogy a bizottság eh, a éves pénzügyi keret után visszatér erre a témára, hogy szükség van-e további megszorításokra. Tehát az 5%-os eh, humán erőforrás leépítés eh, természetesen enyhébb lesz nyugdíjazásokkal és lejáró szerződésekkel. Igazából csak ezt a néhány kulcskérdést szerettem volna megemlíteni. Ami a menetrendet illeti, a Juri már megállapította a határidőt március 30. Már március 1-ig kell, és utána pedig március 26-án, 27-én szavaznak majd az ügyről. Ez azt jelenti, hogy a saját jelentésünket leg később február 27-ig meg kellene írnunk, és akkor utána pedig meghallgathatjuk a módosításokat. Most pedig a kollégáktól szeretném hallani, hogy milyen véleményük van, hogyan viszonyulnak ehhez. És kérem itt a segítségüket, hiszen ez lesz az első jelentésem a szakbizottságban. Ingeborg Gressle kapszót. Vielen Dank, wie Köszönöm szépen. Esetleg ismert, hogy én elég sokat foglalkozom a témával, hiszen úgy gondolom, hogy itt a személyzeti szabályzat reformjával nagy esélyt kapunk. Nem, inkább, nem annyira takarékos dolgokban, hanem szervezeti, szerkezeti kérdésekben. És Igazából a bizottság ezzel nem foglalkozik. Nagyon sajnálatosnak tartom, elmulasztott esélynek tartom azt, hogy a bizottság itt nem foglalkozik a személyzeti szabályzat néhány alapvető problémájával. Egy lényeges probléma az, hogy a kezdő fizetések túl alacsonyak. Támogatnám, hogy bizonyos területeken, például a számbevőszéken, a bíróságon több legyen a kezdőfizetés. Az intézményeknek megvan a lehetőség erre. Hiszen itt mégis egy minősített közszolgálatról van szó. Más területeken a bizottság nem nagyon fáradozott. Már néhány éve nem hivatalos dokumentumot készítettem a személyzeti szabályzatról és az alkalmazottakról, tehát főleg ami az utazási napokat, a szabad napokat illeti. Ezeket a dolgokat mind leírtam. Hálás is vagyok, hogy a bizottság ezzel foglalkozott. A parlamentnek is van egy határozata erről. Azonban ezeken túlmenően a nem tettek semmit. 2004-ben volt a szabályozott utolsó reformja az új tagállamok rovására, és az új tagállamok számára ezt az igazságtalanságot még mindig nem szüntették meg. Nagy beszédeket hallunk, és szerintem az európai személyzeti szabályzatban ezeket a problémákat meg kell oldani, hiszen eh, egyenlőtlenség van. Például nem érvényesül az azonos bért azonos munkáért elve, hiszen ugyanazon, embe, ugyanazon munkát eh, végző emberek van, hogy 40-50 százalékos különbséggel kapnak díjazást. Van még egy pont, amelyen nem foglalkozik a bizottság, és mindenképpen modernizálandó, ez az előmenetel kérdése. Két évente van előmenetel, és teljesen mindegy, hogy valaki mennyire lusta vagy szorgalmas, kettő évente automatikusan előbbre jut. Ennek az az eredménye, hogy mondjuk az AD 9-esekkel, tehát az AD 5-től 16-ig terjed ez a rendszer, tehát igazából a képviselőknek nincsen előmeneteli lehetősége, különben mindenkinek van. Mi élet fogytiglanig ugyanazon a szinten maradunk. Szeretném elmondani, hogy ez igazából mit is jelent. Jó lenne, hogyha aktualizálnak a helyzetet, az előre lépés helyzetét úgy, hogy a teljesítmény is szerepet játszon. Itt a felelős előadó készséget mutatott, és én a Költségvetés Ellenőrzés Bizottságban is teszek majd javaslatokat. Itt az úgynevezett flexi idő, tehát a rugalmas munkaidő, de meglévő szabadnapok kérdésével foglalkozott. Tehát azt mondta, hogy aki menedzser pozícióban van, nem kap kiegyenlítést, ez 24 nap lenne évente. És erre még rájön a szabadság, és így tovább. Abban nem számítják bele a 24 napot. A bizottság azt mondja, hogy akinek vezető funkciója van, tehát osztályvezető, igazgató, fő, igazgató, főigazgató helyettes, ne kapjon szabadidő kiegyenlítést. Itt az előadó nagyon nyitottnak mutatkozott abban, hogy a, ezt a sajátos európai rendszert nem kellene -e máshogy kezelni. Tehát, hogyha valakinek igazgatói funkciója van, akkor az a helyzet, hogy mondjuk van egy AD9-es, és ő nyög a munka alól, és egy AD15-ös, aki két évente előre jutott, oda jutott, nem nyög a munka alatt, viszont magasabb a fizetése, és kiegyenlítheti a szabadidejét. Ezt én igazságtalannak tartom. Az előadó is jelezte, hogy nyílt a kérdésről tárgyalni. Itt nekünk az a feladatunk, hogy tegyünk valamit. Ma reggel a jogi bizottságban olyan érdekes számokat hallottam. Itt a szabad napok visszavételénél. Tehát egy szabad nap 20 millió euróba kerül az, eurónak, az EU-nak. Visszavettük az utazási napokat is átlagban hárommal. Tehát 50 millió eurót lehet így évente megtakarítani. Ez pedig a jövedelem szinten 400 millió eurót jelent, azonban ennek kihatása lesz a nyugdíjra, ami 600 millió eurót jelent majd évente. Ezt azért eléggé jelentősnek tartom, és megkérném, hogy dolgozzunk itt a személyzeti szabályzat problémának megoldásán. Tehát, hogyha itt vannak ezek a problémák, akkor szeretnék utalni rá, hogy a személyzeti szabályzat kivitt bürokratizálódása ahhoz vezet, hogy nem csak a főigazgatóság van meg az emberi erőforrás tekintetében, minden egyes főigazgatóságnak van egy emberi erőforrás osztálya. Miért? Azért, mert hogyha mondjuk például a szabadságolás végrehajtásáról rendelkezünk, az egyedül 52 oldalas. Tehát ez a rendszer egyszerűsítésért kiállt. Azonban ezen a téren sem lépett a bizottság, parlamentként pedig nem is tudunk mit kezdeni. Azonban felszólítjuk a bizottságot, hogy csináljanak már valamit. Tehát az emberek közül kiolvasol 52 oldalt, hogy megnézze, hogy hogy szabályozzák a szabadságát. Itt mindenképpen azt javasolnám az előadónak, hogy mutassuk meg, hogy tényleg akarunk valamit csinálni, hogy megértettük, hogy valami eredményt el akarunk érni. Szeretnénk jelzéseket küldeni a tagállamok irányába is, hogy megértsék ezeket. Arról beszéltem, amit esetleg tenni lehetne. Egy dologról nem beszéltem. Nem beszéltem a 16 százalékos adómentes külföldi juttatásról, amelyhez nem nyúl a bizottság. Gondolom a tanács ehhez szívesen hozzá nyúlna, erről sose beszéltem, nem foglalkoztam vele. Beszélhetnénk arról, hogy az éves szabadság mellé legyen 18 nap, amelyet csúsztatni lehet. Tehát, és hogyha levonjuk ezt, akkor 9 munkanapra jutunk, amelyet rá lehet rakni a szabadsághoz. Az idén ez 9 nap volt, míg egy normál munkavállaló igazából szabadságot kell, hogy kivegyen, hogyha azt akarja, hogy szabad legyen egy napon. Itt olyan jutatásokról van szó, amelyekről senki sem beszél. Tehát minden egyes szabad nap, 10 millió, az 9 szabad nap esetében 55 ezer EU-s alkalmazottnál az több tízmilliós nagyságrend. Itt eléggé sok barátságtalan e-mailt kapok, hogyha ezekről a problémákról beszélek. Tudjátok mi a címem, küldjetek ilyeneket. Az a véleményem, hogy Európában versenyképes közszolgálatra van szükségünk. Az európai közszolgálat problémáját ez távolról sem oldja meg nagyon sürgős dolgokkal nem foglalkozik az anyag. Nekem személyesen sokkal jobb lett volna, hogy egy kicsit több időnk lett volna, hogy nézzük meg, hogy hol vannak az igazi problémák. Tehát uh, itt uh, természetesen a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság is foglalkozik ezzel a kérdésekkel, de most igazából gyors vonat száguld át a tájon, és ki fogja a következményeket viselni, minnyájunk, mert a szolgálati szabály, a személyzeti szabályzatot nem fogják most egy darabig megint kinyitni. Szerintem a tanács elég sokat fogunk ezen rágódni, de szerintem a nyár elején kellene egy véleményt kialakítani, és akkor utána nézzük meg megint, hogy ki hogyan látja a személyzeti szabályzat egyszerűsítését. Szerintem ez így jó lenne, mert igazából aki ismeri a problémákat, arra vár, hogy több történjen, mint az, ami egy kicsit a semminél is kevesebb. Merci, Scheringő. Köszönjük szépen. Az előadónk örömmel konstatálja, hogy a néppárti árnyék előadó ilyen aktív szerepet vállal. Az Európai Bizottság javaslatát valósággal új ö, utakra terjesztette. Parancsoljon. A közszolgálat versenyképességéről most nem szeretnék vitába bocsátkozni, inkább az előadóhoz szólna a kérdésem. Ki, kihez tartozik a, az ideiglenes foglalkoztatottak képviselete? Erről már sokat vitatkoztunk. Jó lenne tudni, hogy ezt milyen vitában hogyan döntötték el. Köszönjük a kérdést. A bizottsághoz fordulok. Főigazgató úr szeretne-e hozzászólni? Már most már nagyon sok kérdést tettek fel eddig is. Az előadó és a, az árnyék előadó előtt szeretne hozzászólni? Igen, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretném eh, elmondani, hogy én most itt gyakorlatilag az előadó helyett beszélek. Három dolgot említenék. Először is, hogy a bizottság javaslatát abba kontextusba kell helyezni, hogy a 2004-es jogállást módosítjuk. Akkor már történt egy nagyon jelentős reform, és ez mostanáig 5 milliárd euró megtakarítást szer, szerzett meg nekünk, és 2012, illetve 2020 között további 5 milliárd megtakarítást várunk. Gressle asszony beszélt a, a fizetések és a toborzás problémáiról. Ez, ez egyik következménye ennek a reformnak, amit 2004-ben vezettünk be. Igaz, hogy vannak bizonyos gondjaink a fiatal adminisztrátorok toborzása terén, akik egyes tagállamokból érkeznek. Ez igen, valós probléma. Gressle asszonytól hallottuk azt is, hogy nem vettünk figyelembe bizonyos elemeket, amiket ő említett. Én most itt nem szeretnék belemenni a részletekbe, Mindazonáltal szeretném itt felhívni a figyelmet arra, hogy egyes iránymutatásokat igenis figyelembe vettünk, például azokat, amelyek a jövőbeli erőfeszítéseket illetik. A bizottság azt javasolta, hogy csökkentsük az alkalmazottak számát minden kategóriában együtt. Tehát itt nem csak az adminisztrátorokról van szó, nem csak a funkcionáriusokról, az AST kategóriáról, hanem az alkalmazottak teljes állományáról. Tehát mindenkiről a, valamilyen formában, akár szerződéses formában is fizetnek. Vagyis itt egy általános csökkentésről van szó. Az összes intézmény rendelkezésére álló személyzet csökkentéséről beszélünk. Ezzel szeretnénk elérni normális időszakban, hogyha jól emlékszem, akkor 1 milliárd eurót tudnánk megtakarítani. Ez jelentős összeg. Ezzel az intézkedéssel párhuzamosan, hogy reagáljak az előadó egyik felvetésére, a bizottság természetesen megkezdte az átszervezést is a szolgálatait illetően a kérdés úgy hangzott el, hogy hol fognak ezek az erőfeszítések megvalósulni. Nos, valamennyi főigazgatóság keretében, a, ami a bizottságot illeti, és az ügynökségeknél is, vagyis röviden mindenhol. Tehát mindenhol, ahol a bizottságnak hatásköre van. Tehát ezt az 5%-os csökkentést egy évente 1%-os szakaszokban fogjuk végrehajtani, és egy szervezéssel fog mindez párosulni. Mindennek a forrása, ahogy már korábban is jeleztem, a nyugdíjba vonulók lesznek. Tehát gyakorlatilag a csökkentések fele a bizottságot fogja érinteni, 1250 dolgozó innen fog nyugdíjba vonulni. Ez például az én főigazgatóságom létszának a háromszorosa, nem elhanyagolható szám. Megragadjuk ezt az alkalmat arra, hogy ahogy korábban is említettem, átstruktúráljuk és újraosztjuk a feladatokat a főigazgatóságok között, annak megfelelően, hogy mik a bizottság prioritásai. És ki fogjuk használni ezt az alkalmat arra is, hogy csökkentsük a létszámot ott, ahol ez észszerűnek tűnik. Méghozzá úgy, hogy a prioritások ne kerüljenek veszélybe. Ami a munkafeltételeket illeti, a 37 és fél óráról 40 órára szeretnénk növelni a heti munkaidőt. Sokan vannak, akik több mint 40 órát dolgoznak hetente, vagyis ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem kell alábecsülni a fontosságát ennek a munkaidő növelésnek egyes személyzeti kategóriákban. Ez különösen a nőket illeti nekik két és fél órával többet kell majd dolgozniuk hetente, és ez hatást fog gyakorolni a bölcsödékre, óvodákra, stb. Benyújtottuk tehát ezeket a javaslatokat, és Gressle asszony visszatérek ismét erre. Tehát ami az utazás illeti, nagyon szigorúan felül fogjuk vizsgálni ezt a helyzetet is, annak fényében, hogy mi lesz a hatása a közlekedési eszközök fejlődésének. Gyakorlatilag az Európai Közszolgálat megszületése óta nem ö, vizsgáltuk ezt felül. Annak idején Párizsból Brüsszelbe 5-6 óra alatt lehetett autóval eljutni, ma két és fél-három órába telik ugyanez. Akkor még nem voltak olyan légiközlekedési eszközök, mint manapság. A hat napot most háromra sikerült csökkenteni, és módosítottuk a visszatérítés, hát a közlekedési költségek visszatérítésének a feltételeit is. jegyeztem azt is, amit Gressler asszony az előléptetésekről mondott, erre a vitában majd később is vissza fogunk térni. Ami pedig a rugalmas munkaidőt illeti, ezt már a 2004-es reform idején is bevezettük, azért, hogy több szabadságot adhassunk. Főigazgatóként számomra ez teljes mértékben egyértelműnek tűnik. A rugalmas munkaidőt azért hoztuk létre, hogy lehetővé tegyük, hogy az alkalmazottak, különösen a családosak alkalmazkodni tudjanak a munkaidejükkel a családi kötelezettségeikhez, és hogy jobban össze tudják békíteni a szakmai életüket a magánéletükkel. Nagyon világos irányba haladunk. A vezetők, a csoportok, az egységek és az osztályok tekintetében is. Amikor megnézem azt a mérleget, amit az emberi erőforrásokért felelős igazgató nyújtott be nekem, akkor észreveszem azt is, hogy a személyzet jelentős aránya kihasználja a rugalmas munkaidőt, és a, a túlórákat arra használják fel, hogy még egy szabad napot szerezzenek maguknak. Ez a lehetőség létezik, bár nem sokan használják ki. A bizottság javaslatában megerősítette, hogy ennek a lehetőségnek az a haszonélvezetét, tehát hogy ők nem vehetik igénybe ezt a lehetőséget, hiszen eléggé jó helyzetben vannak ahhoz, hogy be tudják osztani a saját idejüket. Greszle asszony egy másik kérdésével kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy valódi haladást értünk el. Ami a költözési támogatást illeti, ez is nagyon fontos téma. Felhívnám a, az önök figyelmét, hogy egész Európából toborozzuk az alkalmazottakat. És ezt a tagállamok már a kezdettől szerették volna bevezetni. Az elemzésünk alapján ennek a létjogosultsága még mindig fennáll. De el kellene mélyítenünk a vitát ebben a témában, hogyha önök ezt szeretnék, akkor ezt is meg tudjuk tenni. Ebben a szakaszban itt van velem a, az emberi erőforrások osztályáról egy kolléga, aki tud válaszolni az önök további kérdéseire, hogyha szeretnék. Köszönöm. Köszönjük szépen, azt gondolom, hogy itt lezárhatjuk a vitát ebben a témában. Az előadó szeretne -e még megjegyzést tenni, vagy levonni egy következtetést? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm én is a biztosnak is, hogy ilyen kiváló beszámolót adott mind az eddigi munkáról, mind pedig a többi kérdésről, amit felvetettünk. Remélem, hogy sikerül majd az árnyék előadók és a magam és mások aggodalmait is eloszlatni, és valóban a Juri szakbizottság határidejéhez is tudjuk tartani magunkat. Merci. Nagyon jó, köszönöm szépen felhívom az önök figyelmét, hogy itt egy véleményről van szó, egy reform költségvetési kiadásaival kapcsolatban. És szeretném még azt is jelezni, hogy a Kobo News-ban nincsenek benne a határidők, de ezt az előadó rendelkezésünkre bocsátotta. A véleménytervezetet fordításra beadják február 8-án, elnézést, tehát a Juri Bizottságban fogják ezt az eszmecserét lefolytatni, és a módosítókat benyújtani 26-án és, március 26-án és 27-én, és áprilisban szavazzuk meg. Mi március 21-én, 22-én fogunk szavazni róla, vagyis egy héttel azelőtt, hogy a Gyuri Bizottság szavazna róla, a véleménytervezetről szóló vitát pedig Lion kolléga részvételével február 27-én fogjuk tartani. Rendben, akkor köszönöm az előadónak, és a, az utolsó napirendi pont a 16-os, az EU és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás. Alfonszi kollégája a szó. Köszönöm, elnök úr! Ez egy három éves halászati megállapodás. Ki donc porte sur une somme d'environ 3 millions d'euros. Úgy gondolom, hogy ez egy 3 milliós értékű halászati megállapodás az intézményeink pénzforrásait nem határozza meg jelentősen. Egy pontot mindenképpen üdvözölhetünk. 2012. januárjában a 2012. január 1-től végrehajtandó megállapodást kell aláírnunk. Persze ez az eljárás nem igazán jó, lehet, hogy hamarabb kellett volna ezzel fogadnunk, de a probléma talán alacsonyabb, mint más esetekben, hiszen volt már olyan, hogy akkor beszéltünk egy megállapodásról, amikor már rég lehalázták a halakat. Na jó, a Mozambika való megállapodás tartalmát tekintve lényegesen jobb, mint a korábbi megállapodás, amelyet elénk terjesztettek. Elsősorban az a nagyságrendek, a helyi, a helyi halászati politikára vonatkozó források mennyisége szinte a duplája. Ez azt jelenti, hogy már Mozambik is kész arra, hogy a területi vizeiben úszó halállományt lehalásza, illetve halásza, úgyhogy ezt támogatnunk kell. Nos, úgy gondolom fontos, hogy beszéljünk mindenképpen a környezetvédelem kapcsán a kalózok problémájáról, és illetve a kalózkodás problémájáról, hiszen ez befolyásolja a halászati tevékenységet. Költségvetés technikailag is vannak ennek kihatásai, hiszen a forrásokat csak akkor lehet alkalmazni, ha teljesülnek a megállapodás feltételei. De mint mondtam, mivel itt viszonylag kis összegről van szó, talán nem zavar, hogy nem zavaró, hogyha a, e, ha elfogadjuk ezt a megállapodást és a, a fokozatos növelést sem, a jövőben pedig úgy gondolom, hogy a jövőben a bizottság tól kérhetjük, hogy a megállapodásokat még jobb formában, még jobb időben kapjuk meg. Köszönöm szépen, Collier asszony. Jó remarques qui ont été faites par le collègue Alfonsi, simplement si on pouvait avoir deux précisions. Igen, szeretném megköszönni Alfonszi kollégának. Én igazából csak két kiegészítésem lenne. Tehát itt igazából a kifogott halak mennyiségére gondolnék, és a második megjegyzésem pedig, hogy ez hogy függ össze a fejlesztési segéllyel, amely eh, egy igazából jelentős összeg, és igazából megkettőződött. Miből indultak ki? Ezt tudnunk kell, hogyha meg akarjuk szavazni. Köszönöm szépen. Nincs több felszólási igény, akkor emlékeztetnék rá, hogy a módosítók benyújtását február 16-áig kell benyújtani, és utána a halászati bizottság márciusban tárgyalja az ügyet, és plenárisra pedig ezután kerül sor, de esetleg eh, nem annyira olyan rossz ez. A múltban még rosszabb volt. Tehát jó lenne, hogyha ne, nem halásznánk ki mindent. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Akkor nincs eh, egyéb pont, akkor megkérném önöket, illetve a koordinátorokat, hogy maradjanak még egy kicsit a teremben. Egy nagyon rövid koordinátori ülést tartunk, a tolmácsok is maradjanak, de 5 perc szünetet tartunk.